morning. Please, could we, could we start this meeting now? Elkezdhetnénk az ülést? A lehető leggyorsabb módon. Kérem foglaljanak helyet. Ha nincs ellenvetés, akkor az napirendet elfogadottnak minősítem. 24-es napirendi pontot elhalasztottuk áprilisra, csak úgy, mint a 25-ös napirendi pontot, ezért aztán holnap az ülést 9.45-kor kezdjük az endokrin diszruptorokról. Január-februári jegyzőkönyveket mindenki megkapta, és gondolom nincs ellenvetés, úgyhogy akkor elfogadatnak minősítem őket. Hogy tájékoztassak mindenkit, hogy Natalia Papasteriadu, aki 2013 óta dolgozik itt, az titkárságban az Envi-be kerül át, és biztos vagyok benne, hogy az itt szerzett tapasztalata nagyon értékes lehet, és ez a dráma, amit ebben a szakbizottságban tapasztalt, az Envi-ben remélhetőleg nem lesz. Natalia volt a titkárság egyik pillére, köszönöm önnek a hatékonyságát, kedvességét, udvariasságát és egy kivételes humorérzékenyét is, és a barátságát is nagyon köszönöm önnek, és én köszönöm azt a munkát, amit végzett, és azt is köszönöm, hogy mindig nagyon kedves mindenkihez. Tehát ön elhagyja a bizottságot, de a barátság megmarad. Thank you. Thank you. And there are no other business, only this warm up. És ennyi. Csak ez a meleg köszönet jár Natájának. Minden jót kívánunk. Reméljük, hogy nem csak frusztrációt hoz az új munka. Most pedig szavazzunk. Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Akkor helyezdék be a gépekbe, és az EU-s jog alkalmazása Első módosító első része ki van mellette. If you have to survive, guess about me, I'm here all the time. Hát, ha önnek nehéz ezt képzelje, nekem milyen, én itt ülök egy folytában, úgyhogy kérem a szavazókártyát a gépbe. Tehát This is by hand, so who is in favor? Készfeltartása mellette, egyes módosító első része. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem, az első módosító második része mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtok. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtok. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtok. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtok. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtok Nyolcas. Nyolcas első része mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Négyes rész mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Ötös rész mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk. Kilences mellett ellen tartózkodás, elektronikus. Megnyitom. The vote is still open. And now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 49 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus. 49-esen megnyitom. And now the vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as mellett. Ellen. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikus. Thirteen. Thirteen. We check 13. 13-asról beszélünk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 15 mellett. Against, abstain, for, no, I, I missed 14. 14. Kihagytam a 14-eset mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellett elem, tartozkodás, elektronikus 15-ösre. Lezárom. És elutasítottuk. 16-os mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 18 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 22 mellett első rész, 22-es első része nem. Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A második rész oka fogyott. A kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös második része mellett ellen. Elektronikus, megnyitom. 25-ös második része. And we now close the vote. And it has been Lezárom, elutasítottuk. We go to amendment 29, the first part. 29-es első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 32 első rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 33-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 második része mellett ellen tartózkodás elektronikus 44 második része megnyitom. Vote is now open and now it's closed and it has been approved. Akkor lezártam, elfogadtuk 40-es három részben első rész mellett ellen tartózkodására utasítottuk második rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 42 mellett. Ellen tartózkodás elektronikus megnyitom 42-es. Open. And the vote is now closed. And it... Lezárom. És megint csak elutasítottuk. 45 második része mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus 45 második része. Can Part. The vote is open very close vote today. And uh, vote is. We close the vote. And it has been rejected. Lezárjuk, elutasítottuk. 46, első rész. A teljes szövegről. Mellette. Tehát elnök 46 első része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész okafogyott. 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 55 mellett ellen tartózkodás elektronikus. 55-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egy szavazattal. 48-as második részéről. Tehát 48 második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett. First part that is. In favor. Again. Első rész mellett ellen tartózkodás Elutasítottuk második rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 51 mellett. Ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom, 51-es. And we close the vote, and it has been rejected. One. Elutasítottuk. 53-as mellett ellen tartózkodás. hármas elektronikus megnyitó. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk 57 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 58 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 59 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 60 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 61 első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 63 mellett ellen tartózkodás elektronikus 63 megnyitom. Three. And uh, we close the vote. And... Lezárom elutasítottuk. 64 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk 65 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elektronikus 65. Then the vote. And we close the vote. It has been rejected. Elutasítottuk. 67 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 66 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 66. Vote on 66. And we close the vote. And it has been approved. Elfogadtuk. 43 első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, harmadik rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 68 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 70 mellett ellen tartózkodás 70-es elektronikus, megnyitom. Open the vote and we can close the vote and it has been approved. Elfogadtuk. 71 visszavonta, 72 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 74 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 75 mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. Megnyitom az elektronikusat 75-re. And we close the vote, and it has been rejected elutasítottuk. 76 első rész, visszavonták, második rész szavazunk mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 77 mellett, ellen tartózkodás, elektronikus 77-es. It's open for a check on 77. And now we close it, and it has been... Elutasítottuk. 79 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. D. Kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. E. Kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a teljes tervezetről szavazunk, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most pedig a második szavazás szóbeli kérdésről, és elektronikus szavazás, ki támogatja, ki nem, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed, and it has... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ennyi volt a szavazás. Köszönöm a kollégáknak, akik csak szavazni jöttek, kérem, hogy most halkan hagyják el a termet. Üdvözlöm Önöket legközelebb is! that want to leave the Kedves kollégák, akik elkívánják hagyni a termet, csendben, hatékonyan tegyék, hogy a petíciót benyújtók, akik messziről utaztak ide hozzánk, ne várjanak túl sokáig. Could you leave the room quickly? Kérem, hogy aki el akarja hagyni a termet, gyorsan tegye, hogy üdvözölhessük azokat a petíciót benyújtókat, akik eljöttek hozzánk ez hosszú lesz ez a munkanap. Ma fél hétkor fogunk végezni. Nos, a 92-es petíció következik a közutak biztonságát illetően. A petíciót benyújtója ugyan nincs itt, de Péter Zatmári, Szatmári Péter itt van a bizottság képviseletében. Parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Nagyon rövid leszek. Ez a petíció valóban a közutak biztonságáról szól, azért, mert a nehéz gépjárműket elterelték egy olyan útra, amelyen fizetni kellene, de ugyanakkor azon közlekednek, amely ingyenes. Az EU jogalkotásában a nehéz gépjárművekre vonatkozó fizetésekről vannak jogszabályok. A jogszabály azonban nem teszi kötelezővé azt, hogy a tagállam fizettessen a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy az utak egyes szakaszán fizetetni akarnak-e, illetve hogy mennyit. Az EU csak a szintjét korlátozza ennek a fizetetnő összegnek. Tehát nincs diszkrimináció a különböző úthasználók között. Mindazonáltal tudatában vagyunk a helyzetnek, főleg Spanyolországban, ahol nagyon sok hasonló párhuzamos infrastruktúra létezik a fizetős utak mellett, és természetüknél fogva ezek vonzák a közlekedést, mármint a nem fizetősek. Mindazonáltal tagállami kompetencia, hogy megoldást találjanak erre, hogy megfelelően kezeljék a forgalmat hogy elkerüljék azt, hogy a nehéz gépjárművek nem kívánatos módon elkerüljék a kívánatos útvonalat. Spanyolországról tudjuk, hogy csökkentette az útdíjat ennek érdekében. Mindazonáltal Azt hiszem, hogy eddig tartott a mi kompetenciánk, tehát a tagállamnak kell megbírkoznia a közlekedési helyzettel. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy a lényegről beszélt. Balánsza úr parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Az útdíj nagyon fontos az infrastruktúra karbantartása érdekében Európában, is. nagyon jól tudjuk, hogy az utak biztonsága a nehéz gépjárművek miatt is alakulhat ki, mert elkerülik az útdíj fizetést, és párhuzamos utakat használnak, nem pedig a, az autópályákat. Ezzel nagyon sok költséget generál. Az EU ezt a jogkeretet azért hozta, hogy a lehető leghatékonyabban, legfelebb módon oldják meg ezt a problémát. A 2011-es 2011 per 76-os irányelv létezik, de ez nem vonatkozik az autópályákra. Ugyanakkor a tagállami kompetencia az, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a közlekedés szervezésére, hogy a tenti utakról más utakra terelődjön a forgalom. A bizottság nem tud fellépni, mert a forgalom elterelés vagy elterelődés tagállami kompetencia. A bizottság erről nem intézkedhet. Azonban a közúti biztonságról szóló konferencia tükrében kérem, hogy a bizottság mondjon néhány szót az új közúti biztonsági intézkedés tervezetekről 2020 után és hogy ez a szakpolitika esetleg megoldhatja az olyan jellegű problémákat, amelyekről most van szó. Ami a német petíciót illeti, e, ezzel kapcsolatban még a bizottság nem nyilatkozott, e, úgyhogy e, esetleg megvárjuk ezt az információt. Azt gondolom, hogy le kellene zárnunk az első témát, mert ezzel kapcsolatban nincs mit mondanom. Köszönöm szépen! Parancsoljon! Nagyon köszönöm, hogy úr! Nagyon jól ismerem ezt az N1-es utat, nagyon sokat használtam már, és tudom azt is, hogy nagyon sok a baleset, és ezzel párhuzamosan fut a 81-es, ami egy transeurópai útvonal. koncesziós alapon épült 94-ben, és aztán bővítették, és gyakorlatilag alapvetően most nagyon sok baleset történik itt, az egyik legveszélyesebb út Spanyolországban. Alapvetően a probléma az, hogy Madrid és a francia határ közötti tranzitforgalmat kell, hogy elvigye, Úgyhogy A 13-15 per 2013-as december 11 ei Európai Uniós intézkedés értelmében a transeurópai utakról mi is a helyzet garantálni kell az utasok a termékek optimális szállítását, és csökkenteni a dugót. Gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy megrekedt ez az intézkedés. A 2008-as irányelv, amely a biztonságról szól, tulajdonképpen most nem került tiszteletbetartásra, mert itt a közutak biztonságának növeléséről van szó, és ez egyáltalán nem így történt, sőt, egyre több a balesetek száma. A Máltai elnökség alatt is foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, úgyhogy természetesen olyan dolog ez, amely az EU szabályozását érinti, olyan állampolgárok nyújtották be ezt a petíciót, akiknek ezen az úton nagyon nagy számú balesettel kell szembenézniük, és a probléma az, hogy az AP1-esen továbbra is fizetni kell, ez része az európai hálózatnak. Köszönöm szépen, visszaadom a szót Ruiz asszonynak. A bocsánat rossz mikrofonba beszéltem. Valóban, ez fizetős autópálya, ezt többször is hallottuk már, és hangsúlyoztuk, több mint 20 éve alapvetően része a nemzeti hálózatnak, de nem csak annak, hanem az európai hálózatnak is, ahogy ezt most hallottuk. És alapvetően ezt is tudjuk, mert a minisztérium 94 óta jelentéseket készített, és elismerte, hogy nagyon sok probléma kapcsolódik ahhoz, hogy ezen az úton nagyon sok a baleset. És ezen sok baleset oka az, hogy túl sok nehéz gépjármű jár erre. Alapvetően nem hoztuk meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket kellett volna, főleg tekintettel arra, hogy Spanyolországban hogy állunk az autópályákhoz. A közelmúltban is tapasztaltunk olyanokat, hogy mi történt a közelmúltban épített autópályákkal. De vannak más ágazatok is, ahol évek telnek el, Kádész környékén például, ahol a lakosság elszigetelt. De figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy ez az autópálya köti össze azokat az embereket, akik nagyon pici falvakban élnek, olyan területekkel, ahonnan elvándorolhatnak az emberek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy meglegyen ez a kapcsolat, hogy a gazdaság megfelelően működhessen. Úgyhogy egyértelmű a motiváció, és azt gondolom, hogy a minisztérium is világosan megfogalmazta ezt. Tudjuk, hogy a minisztériumnak kellene intézkedni, és pontosan ezt kérjük mi is. Azt szeretnénk, hogyha véglegesen liberalizálódna ez, valóban európai kompetenciáról van szó, a rendeletre utalás is történt, és szeretnék a 2015 per 1315-ös rendeletre ahol arról van szó, hogy a nemzetközi mobilitás érdekében szükség van az ilyen jellegű utakra, a személyszállítás, az áruszállítás érdekében. Úgyhogy kérem, nem csak, hogy maradjon nyitva, hanem a közlekedési szakbizottság jelentést készítsen ebben a témában, mert ők a kompetensek. Főleg azért, mert ez rendkívül kényes és fontos kérdés eh, az ottani eh, régióban élők számára, és a gazdaság számára is. Köszönöm szépen, Jutor Gájsz úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Nagyon jól ismerem ezt az utat. Közel található az otthonomhoz. A portugál útnak hívják, ugyanis gyakorta Portugáliából az emberek Belgiumba, Franciaországba ezen az úton utaznak. Barátom Xavier Nár már hangsúlyozta, hogy mekkora a kockázata a balesetek előfordulásának. Ez az egyik legfeketébb pont Spanyolországban, a közutakon. Ez azért van, mert gyakorta dugók vannak, a kibocsátási szintek is rendkívül magasak, mert nagyon sok teherautó használja és kamion. Azért használják ezt az utat, mert a burgaszi autópálya fizetős, és eléggé drága. Úgyhogy. A kollégámnak igaza van, amikor azt mondja, hogy talán a közlekedési bizottság kellene, hogy foglalkozon ezzel a kérdéssel mert nem szabad elfeledkeznünk ezekről a fekete pontokról, amelyek léteznek európai közutainkon és, á, és autópályainkon. És ez egyértelműen egyik ezeknek. Azt gondolom, hogy ezen petíció segítségével mások is születhetnek, mármint petíciók, vagy másfajta dokumentumok a közlekedési bizottság tollából, amely ezzel a problémával foglalkozhatna. A bizottság úgy nyilatkozott, hogy nem léphet fel, mert azt mondta, nem európai, hanem nemzeti kompetenciáról van szó. Én azonban azt mondanám, hogy a fekete pontokkal, foltokkal bizony kellene, hogy foglalkozzon az Európai Bizottság és Parlament, és ezen belül is a közlekedési bizottság, hogyha közutakról, autópályákról van szó Európában. Úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy nyitva kell tartanunk, és továbbítanunk a közlekedési bizottságba. Elnök, köszönöm szépen. Most úgy tűnik, hogy spanyol uh, hozzászólók uh, uralják uh, a termet. Ez jó, de kérem a kollégákat. Mert úgy látom, mindannyian ugyanazt szeretnénk, röviden szóljanak hozzá, kicsit késésben vagyok, úgyhogy Miranda asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Ha lehet, minél rövidebben. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Most szólok hozzá először a petíciós bizottságban, és csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt a kérdést nyitva kellene tartani, mert a közúti balesetek valóban európai szintű problémát képviselnek, illetve a közlekedési eszközök is. Úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, eh, amikor a balesetekről, a közutak biztonságáról eh, szólunk, legyen az a szárazföldön vagy levegőben. És egyes utak esetében amikor fizetni kell, mert vannak más ilyen jellegű autópályák is, mint az AB 1 Tehát nyitva kellene tartani. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen rövid volt, Krajsz asszony. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek. Én a közlekedési szakbizottságnak a tagja vagyok, és koordinátor is vagyok közúti díjakkal kapcsolatban. Én is szeretném, ha petíció nyitva maradna, hiszen nagyon konkrétan foglalkozunk el ezzel a témával, és jó lenne, hogyha továbbra is foglalkozhatnánk ezzel. Köszönöm. Okay, time to come to a conclusion. Rendben, akkor most a konklúziókat kell levonnunk. Természetesen nyitva fogjuk tartani ezt a petíciót, küldünk a spanyol miniszternek, Formentónak egy levelet, és minden érvet felsorakoztatunk ebben, mondván, hogy aggasztanak minket a biztonsági körülmények ezen az úton, aztán a közlekedési bizottságnak is írunk egy levelet, és véleményt kérünk tőlük. Úgyhogy azt hiszem, hogy pillanatnyilag ezt tudjuk tenni, de már nagy lépést tennénk előre, hogy itt a tisztelt házon belül, illetve a spanyol érintettek körében is felhívjuk a figyelmet erre. Jó, kiváló, akkor ezt tesszük. Akkor következik a 9-es napi rendi pont. Krause asszony azt hiszem nincs még itt, a petíció benyújtója. Úgyhogy akkor nézzük a 10-est, a 224-es petíciót, foglalkozunk ezzel, és majd később visszatérünk a 9-es pontra. Nos, itt most a külföldi bolgár iskolák egyesületéről van szó. Ö, rengeteg aláírást gyűjtöttek, és a petíciót benyújtója is itt van, Konyek Csieva asszony, elnézést kérek, ha rosszul ejtettem a nevét, Üdvözlöm Önt itt a bizottságban, és kérem 5 percben ismertesse a petíciót. Nagyon köszönöm a szót. Tisztelt képviselők! A Külföldi Bolgáriskolák Egyesülete nagyon hálás a meghívásért a mai napon a petíciónk tulajdonképpen az oktatással kapcsolatos, úgyhogy el, e, sejtem, milyen választ kapunk az Európai Bizottságtól is, de hadd lepjen meg önöket. Azzal kezdeném, amit nem szeretnénk, amit nem kérünk. Nem harmonizálni szeretnénk az oktatási rendszereket, vagy a nyelvi politikákat, még a vizsgarendszerekét sem szeretnénk harmonizálni. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés égisz alá tartozik. Viszont kiegészítő intézkedést szeretnénk a, az EU működéséről szóló szerződés 165-ös cikke értelmében. Erre pedig szükség van, mert több százezer európai családot érint mindez, és gyermekeiket olyan gyerekeket, akik a 24 Európai Uniós hivatalos nyelvből legalább 19-et beszélnek. Itt nem oktatásról van szó, hanem mozgásszabadságról, mobilitásról. A legfontosabb tőke mozgásáról, amely a kezünkben van, a fiatalok mozgásáról a nyelvi készségek is részét képezik ennek a tőkének. Ez kulcsfontosságú kompetencia, és az Európai Unió arra ösztönzi a gyermekeket, hogy nyelveket tanuljanak. Bár, ha egy másik országba költöznek, akkor nem gyakorolhatják azt a nyelvet, amelyet már beszélnek. Nem ismerik ezt el. Például a Bulgáriából érkező gyerekek angolul, franciául tanulnak otthon, és Franciaországba mennek. Ott csak az egyik hivat, ők idegen nyelvet ismerik el, az angolt, mert a bolgárt nem. Ott ugyanis ezt nem tanítják, nem lehet vizsgázni belőle, és a helyi rendszer azt az üzenetet közvetíti, hogy gyakorlatilag ez a nyelv fölösleges, haszontalan, de tényleg így van ez? Hogy egy nyelv haszontalan? Nincs szüksége a tagállamoknak olyan fiatalokra, akik egy másik tagállam nyelvén beszélnek? Hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy integrálódjanak a piacok, illetve közös európai kultúra létezzen, akkor erre szükség lenne olyan családok és gyermekek számára ez az elismerés hiány tényleg problémát jelent, akik külföldre költöznek. És hogyha a gyermekeik már középiskoláskort értek el, különösen, mert a gyermekeket megfosztják attól a lehetőségtől, hogy ezen a nyelven szerezenek diplomát, és esetleg, vagy érettségi bizonyítványt, és mehessenek tovább egyetemekre. Vannak olyan országok, ahol bizonyos intézkedéseket hoztak már, ahol megszervezik ezt a lehetőséget, például Németországban, ahol egyes iskolákban lehet vizsgázni. Írország például bevezetett vizsgákat a nem oktatott nyelvekből is, középiskolákban, Magyarország pedig egy másik mechanizmust alkalmaz. Elfogadja az Európai Nyelvvizsga Központok bizonyítványát. Ezek az intézkedések egyébként megfelelnek a közös európai referenciakeret kívánalmainak, amelyet az Európa Tanács fogalmazott meg. Tehát az intézkedések a közös referencia kereten alapulhatnának. Az EU működéséről szóló alapszerződés 165. cikke is utal ezekre az intézkedésekre, amelyek az Európa Tanácsban születtek. Nos, a nyelvi kompetenciák elismerése független attól, hogy hogyan tettünk erre szert. Nem harmonizációt kérünk, a tagállamok dönthetnek ebben, azonban az egyes nemzeti szintű vizsgák, illetve a bizonyítványok eh, elismerésének rendszere, eh, vagy a vizsga szervezés eh, az ez, erre feljogosított iskolákban, olyan intézkedések, amelyek orvosolhatnák azokat a problémákat, amelyek nagyon-nagyon sok diáknak nehézséget okoznak. Itt abban a teremben is ül néhány francia-bolgár család. Szeretnénk, hogyha mindenkinek nyitott ajtókat biztosítanánk, védjük a termékeket, a pénzügyeket, a természeti kincseket, mi nem védjük a nyelveket. Köszönöm. Arian. Köszönjük. Most a, először Krisztina Cunningham fogjuk meghallgatni, aki az Európai Bizottság képviselője. Thank you, Madam Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. I'm... Köszönöm, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy itt lehetek. Szeretném először is megköszönni Konekieva asszonynak, a petíció benyújtójának, és mindenki másnak, aki aláírta ezt a petíciót. Nagyon jól előkészített és időszerű eh, petícióról van szó. Ön eh, utalt azokra, arra az Európai Bizottsági válaszra, amit januárban adtunk a bizottságnak, petíciós bizottságnak. És én akkor szeretném elmondani, hogy mi történt azóta. Kevéssel azután, hogy válaszunkat megküldtük ennek a szakbizottságnak, a kulcskompetenciák keret egy felülvizsgálatát fogadta el az Európai Bizottság. És ahogy arról már szó volt, ennek a jól ismert keretnek, amelyet tíz évvel ezelőtt alakítottunk ki, a, az erről szóló javaslatban szerepelt az, hogy az írás tudás, illetve a nyelvtanulással kapcsolatos dolgokat újra kell gondolni, mert hogy az oktatás nyelve az nem feltétlenül az anyanyelve a diákoknak. Az Európai Bizottság ezzel elkezdett komolyan foglalkozni. In January, that, uh... Majd januárban bejelentettük, hogy eh, az Európai Bizottság eh, Göte, Göteborgi tavaly novemberi anyaga után, amit beadott a, az Európai Bizottság, egy közlemény arról szólt, hogy eh, az oktatáson és a kultúrán keresztül kell megerősíteni az tudatot. Nos, ez a közlemény tartalmaz konkrét javaslatokat arra nézve, hogy hogyan lehet kialakítani egy európai oktatási térséget, és többek között arra tett javaslatot, hogy legyen egy tanácsi ajánlás arra nézve, hogy kölcsönösen elismerjék a felsőoktatást, illetve az oktatás lezáró eh, bizonyítványokat, valamint hogy bátorítsák a nyelvtanulást. Tehát eh, nagyon időszerű ez a petíció, éppen most gondolkozunk, foglalkozunk ezzel a témával. Language learning. Now, as to the very... Vezetősen a jobb nyelvtanulással. Ami a petícióban szereplő nagyon konkrét tapasztalat, eh, javaslatokat illeti, ezek elsősorban administratív jellegűek. Túl korai ezekre még konkrétan válaszolni és önök is tudják, hogy az Európai Bizottság hatásköre ezen a területen igencsak korlátozott. Mi, anélkül, hogy megelőlegezném az ajánlás tartalmát, azt elmondhatom, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos ajánlás munkacíme az az, hogy a nyelvtanulás átfogó, a nyelvtanuláshoz való átfogó hozzáállás. És itt olyan dolgokat fogunk átgondolni, mint például azok a javaslatok, amelyek önök, amelyeket önök megfogalmaztak a petíciójukban. Van egy sor párhuzamosan futó kezdeményezés különböző érdekcsoportoktól, a bizottság néhány héttel ezelőtt a régiók bizottságát kérte fel, és úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni az európaiakat, akik bárhol is éljenek a világon. Ezt a konferenciát tehát a Régiók Bizottsága tartotta, és a bizottság ezen részt vett, a bizottság örömmel látta, hogy milyen sok szervezet foglalkozik Európában azzal, hogy a különböző európai nyelveket megtanítsák az európaiaknak, nem csak az Európán belüli migráns gyerekeknek, hanem úgy globálisan is az egész világon. An interesting development. We are very... Ez egy érdekes fejlemény. Nagyon odafigyelünk ezekre a dolgokra, meg meghallgatunk minden javaslatot, beleértve az önökét is, hogy aztán a javaslatba mi minden kerül bele májusig, amikor is azt benyújtjuk, azt még nem lehet tudni. De mindenképpen kapcsolatban maradunk önökkel ebben a témában. Köszönjük! Ez valóban egy nagyon érdekes téma. Nagyon sok bolgár jött ide most, a bolgár képviselő, és egy nem bolgár képviselő is van ami azt jelenti, hogy korlátozzunk el a hozzászólásokat. 90 seconds. We are used... 90 másodpercet kap. Nincs Strasbourgban. Malinov úr kezdi. Yes, my time is running up, so. Már elindult az órám. Már elindult az órám, úgyhogy kérem azt a 20 másodpercet majd. Nos, Először is szeretném megköszönni a benyújtónak azt elsősorban, hogy ilyen világosan fogalmazott, és hogy megérti azt, hogy milyen korlátok közé szorul az Európai Bizottság, és hogy miért nem lehet teljes mértékben teljesíteni ezeket az igényeket. Előfordul nem túl gyakran az, hogy um, a bizottság és a petíció benyújtója éppen akkor gondol ugyanarra a dologra, és az, hogy ennyire jól időzítve nyújtották be a petíciót, ez külön egy uh, jó dolog. A egy európai petícióról van szó, noha bolgáról nyújtották be, támogatja az Európai Unió kisebb nyelveit, és én magam is így tekintek arra. Szerintem is ambiciózusnak kell lennünk a kéréseink megfogalmazásában. Nem csak, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, ami szerintem a minimum, hanem az Európai Bizottság képviselőjét fel kell kérni arra, hogy nagyon is figyeljen oda erre a petícióra, és vegye figyelembe azt, és ami pedig a legambiciózusabb javaslatokat illeti, ott a mi belső szabályzatunkkal is azt szeretnénk elérni, hogy ez a téma továbbra is napirenden maradjon. Éppen ezért a koordinátoroknak és a bizottságnak azt javaslom, hogy tegyünk fel egy szóbeli kérdést az Európai Bizottságnak, amely aztán a plenárison egy vitát eredményez arról, hogy milyen módon történik a nyelvtanulás, illetve nyelvvizsgák elismerése az Európai Unióban. Ez különösen húsba vághat a Kulturális Bizottságban. Bocskor asszony témája, ő itt van, Ferhány asszony is itt van, és eh, én is úgy gondolom, hogy a soknyelvűség megérdemli azt, hogy eh, foglalkozzunk eh, velük. Ehhez állnak rendelkezésre a tolmácsok is itt a teremben. Azt a, az információt kaptam, hogy még a bulgár hatóságoktól is van valaki itt, ugye? Köszönöm. That we do the following. We ask members to take the... Először a képviselőket hallgatjuk meg, és utána kap szót a tanács, jó? Oké, okay, mert most kezdtük el, nagyon jó. Mekov úr fog, ő, ő következik. Köszönöm, э, elnök э, asszony. Szeretnék э, Konecsieva asszonynak gratulálni, illetve a brüsszeli bulgár iskola igazgatójának. Támogatjuk a vitát, támogatjuk azt, hogy ez a plenárison napirendre kerüljön. Én egy állásfoglalásnak vagyok az árnyék előadója, amely arról szól, hogy milyen szerepe legyen a digitális korban a kis nyelveknek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a témát a parlament témái közé beemeljük, és így a kulturális azonosság tudatát, a nyelvtudását javítsuk minden európai polgárnak, legyen, ne legyen különbség az szerint, hogy valaki Bulgáriában vagy Nagy-Britanniában született, e, a nyelvtudás ehhez kulcsfontosságos, és egy Kurecsieva asszony is mondta, a nyelv, a többnyelvűség az egy plusz, az a humántőke része, és nem kellene kompromisszumokat kötni ennek kárára, az angol javára. Európában sokan vannak, akik nem nagyon beszélnek angolul, Bulgáriában például a lakosság kevesebb, mint 20%-a beszél angolul, ami a több nyelvűséget illeti, annak gyakorlatát illeti, eh, hogyan lehetne egy olyan uniót támogatni, amely nem beszéli a nyelvünket. Köszönöm, Radev úr kap szót. Még tizen kértek szót, kérem, hogy tényleg tartsák magukat a hozzászólási időhöz. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony. ahogy a, a kollégák is, én is úgy gondolom, hogy a külföldi bolgáriskolák szövetségének petícióját nyitva kell hagyni. Az a tény, hogy a tagállamok többsége nem engedélyezi azt, hogy egy nyelvvizsgát is hozzácsapjanak az érettségéhez, illetve annak megfelelő záróvizsgához, és az szerepeljen a bizonyítványban. Tehát igazándiból csak az öt legnagyobb nyugat-európai nyelvet oktatják tipikusan egy európai iskolában, ami a gyakorlatban egy diszkrimináció, diszkriminá, diszkriminálja a diákokat az állampolgárságok vagy nemzetiségük alapján amennyiben a kisebb hivatalos nyelveket is ismertebbé akarjuk tenni, akkor el kell távolítani ezt az akadályt, amely a szabad mozgást is korlátozza. Reméljük, hogy az Európai Bizottság ezt a figyelembe veszi. Köszönöm. Pirinski úr következik. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatom Malinov úr javaslatát. Én magam levélben fordultam miniszterekhez. A, örülök annak, hogy a bizottság beszámolt a, arról az átfogó megközelítésről, amit követni fognak. A bizottság említette a Göteborgi folyamatot is, illetve az ottani szociális jogokról szóló pillért, és most polgárul folytatnám. E, az elvek, a, a szociális pillér el, e, elvei, az oktatás, illetve az élethosszíglani tanulás, mindenkinek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen jó minőségű oktatáshoz, illetve az élethosszíglani tanuláshoz, lehetőséget kell biztosítani az embereknek arra, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek révén képesek lesznek szerepet játszani a társadalomban, illetve a munkaerőpiacon hatékonyan. Köszönöm. Adenov úr kap szót, és kérem, hadd mondjam el most itt mindenkinek, hogy igen, Eh, ugyan azokat az értékeket vallja, itt mindenki nem kell állandóan visszautalgatni az előttük szólóra, tehát próbáljanak a lehető legösszefogottabban, rövidebben eh, fogalmazni, csak érveket szerettünk volna, új érveket felhozni. Elnök asszony tette hozzá az utolsó felszólalást. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, сигурно ще Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Valóban eh, ismételgetjük egymást, de azért eh, vagyunk itt, hogy eh, reagáljunk arra a petícióra, amit Konyecsév asszony benyújtott. Sajnálatos, hogy az úgynevezett kisnyelvek diszkriminációt szenvednek el, mert nem lehet őket tanulni a különböző tagállamok iskolarendszereiben. Egyre több állampolgár él egész családjával együtt azzal, hogy szabadon mozogjon az Európai Unióban, Európai Unióban. Tartaniuk kell az anyanyelvi kapcsolataikat, ebben segíteni kell őket, hogy megtartsák az anyanyelvüket. Jó lenne, hogyha ezt a tudást, ezt a kompetenciát mindenhol elismernék az, ez a közös keret, eh, illetve a már létező vizsgaközpontok eh, egy megfelelő lépésnek minősülnek. Mindannyian szeretnénk egy toleráns, sokszínű Európát látni, éppen ezért eh, támogatjuk ezt a petíciót, és a jelzést küldünk a tanács és a bizottság felé, ugyanis szükség, arra van szükség, hogy véget érjen az a diszkrimináció, amely a kisebb nyelvet anyanyelvként beszélő gyerekeket sújtja. Köszönöm, elnök asszony, Kurombasev úr. Köszönjük. Пейски език знае, дали трябва да знае... Független attól, hogy egy személy hány nyelvet beszél, az anyanyelv tudásának szintje különösen fontos. A, az európai fővárosban van egy eh, bolgár iskola, az első osztályban 50 gyerek jár, a legfelső osztályban már csak 5. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek ösztönözve arra, hogy ezt az oktatást fenntartsák, hanem inkább átmennek eh, olyan másik képzésbe, iskolába, ahol, ahonnan több hasznot remélnek. Ez nem csak bolgár probléma, beszélünk mi több tagállam képviselőivel is. A legjobb megoldás az lenne, hogyha egyszer mindenkorra minden tagállamban minden európai nyelvre megtalálnánk a megoldást. Kíváncsian várjuk a bizottság májusi javaslatát. A bizottság nyilvánvalóan tudomással bír előre erről a javaslatról. És valóban érdemes lenne a plenárison is egy vitát tartani erről a témáról annak érdekében, hogy ezt a javaslatot még jobban megtámogassuk. Ez egy olyan javaslat, amelyet minden tagállamnak támogatnia kell. Mindenki azt szeretné nyilván, hogyha a gyerekek az anyanyelvüket jól beszéljék, függetlenül attól, hogy hány más nyelvet beszélnek, Szver úr következő. Oh, Madam Chair, yeah, I'm Milan Zver, coming from Slovenia. Milan Zver vagyok, szlovén képviselő. A szlovén egy olyan nyelv, amit csak két millió Eh, ember beszél, én mégis a világ legszebb nyelvének tartom. Köszönöm a lehetőséget, hogy eh, részt vettek ezen az ülésem. Ahogy a kollégák is eh, mondták, én is arra teszek javaslatot a Kulturális Bizottság tagjaként, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva. A Kulturális és Oktatási Bizottság tagjaként támogatom azt, hogy szóbeli kérdés, kérdést nyújtsunk be az EU-ban a nyelvtanulás lehetőségeiről a tanácsnak, illetve a bizottságnak, különös tekintettel azokra a gyerekekre, akiknek az anyanyelve a kisebb nyelvek közé tartozik, mert eh, bizonyos esetekben ők nehéz eh, helyzetben találják magukat. Ezért támogatom azt, hogy a plenáris foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Legyen ott egy vita, amely azt is mutatná, hogy az Európai Unió valóban sokat ad a kulturális és nyelvi sokszínűségre. Köszönöm. You very much. Mrs. Köszönöm. Sojdrov asszony követ. Oui, merci beaucoup, madame. Euh, merci pour l'initiative. Köszönöm, köszönöm ezt a kezdeményezést a bulgár kollégáknak. Én cseh vagyok. Nagyon jól értem az önök aggodalmát, én magam is szeretném azt, hogyha az Európai Bizottság európai szinten jobban támogatnám az oktatást, a nyelv, a tagállamok, a kisebb tagállamok nyelvének vizsgáztatását és annak tanúsítását. Örülök annak, hogy a bizottság itt most kifejezte a készségét arra, hogy segítse a tagállamokat. Támogatom a szóbeli kérdést is a nyelvi, nyelv, a nemzeti nyelv az az európai gazdagsághoz, sokszínűséghez tartozik, és nekünk kötelességünk megvédeni ezt a nyelvi gazdagságot. Ez a mi e, e, mi felelősségünk. Nyilván a tagállamoknak is megvan a maguk felelőssége. Nekünk európai szinten Amennyiben tudunk, akkor szintén tennünk kell annak érdekében, hogy megvédjük Európának ezt a sokszínűségét. Én köszönöm önnek. <coughs> Thank you so much, Madam Chair, and I'm not Bulgarian. Köszönöm szépen, én nem vagyok bolgár. Nincs szükségük az én segítségemre, de kis országból származom én is. És nem fogom a nyelvemet kisinek bélyegezni, nagy nyelv. Beszéljük ezt a nyelvet, nincsenek kis és nagy nyelvek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy el kell, hogy fogadjuk, hogy az oktatás a tagállamok kompetenciája, amikor nyelvekről beszélünk, akkor európaivá válik a kérdés. Azt hiszem, hogy ezt a vitát folytatni kellene még a plenárison is azt az üzenetet kell küldeni mindenkinek, hogy nem diszkrimináljuk a nyelveket. Ez fontos. Az is fontos, hogy a több nyelvűséget támogassuk, ezt állandóan halljuk. Azt el kell fogadnunk, hogyha valaki állandó jelleggel egy másik tagállamban él, akkor felhígul sajnos gyakran a kultúrája, de ezt nem szabad megengedni. Ez az anyanyelvével is megtörténik. Ha egy olyan tagállamban él valaki, ahol nem beszélik az anyanyelvét, akkor elvesztheti az anyanyelvét. Ezt nem szabad megengedni soha senkivel szemben. Köszönöm. Zambaszki úr. It's difficult to pronounce your name. Yes, I know. Nehéz kiejtenem a bolgár neveket. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! A nyelv, memória, identitás, történelem. Egy személy, egy személyt meghatároz az, hogy milyen nyelven beszél, milyen nyelvhez azonosítja magát. Ez az előző generációknak a nyelve öröksége, azzal teszi az embert, ami. Én úgy gondolom, hogy nincsenek nagy és kis nyelvek ha egy nyelven lehet énekelni, dalolni, vagy verset írni, akkor az nagy nyelv, hiszen több száz év történelmel mögötte. Ez nem lehet kis nyelvnek minősíteni. 1867-ben Szent Konstantin kezdte ezt a vitét, ezt a vitát, már Velencében, arról, hogy a három korszakának nagy nyelve dogmája, hogy nézzen ki, hogy a Szentírás csak három nyelven íródhat. Szent Konstantin úgy érvel, hogy a Szent könyvet minden nyelven meg kell írni, le kell fordítatni. Európa azért Európa, mert nagyra értékeljük a különböző nyelveket. És a bolgárok, szlovákok, finnek és dánok is egyenértékűek, mert a nyelvünk szab meg minket. Mivel ma van a születésnapom, legalább azt kell, hogy kérhessem, hogy a petíció nyitva maradjon. Elnök, ez egy jó pont, igen, boldog napot és ön még nagyon fiatal, még sok mindent elérhet. Ez az egyik dolog, és köszönöm, hogy ilyen érzelmektől fűtött ez a vita. Bocskor asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is az anyanyelvemen szólnék hozzá. Mint a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke, természetesen én is támogatom ezt a petíciót, illetve magát a kezdeményezést, hogy a plenárison tárgyaljuk meg ennek a kérdésnek a, a magasabb szintre emelése céljából, és mint a Modernization of Education in the EU jelentésnek a néppárti árnyék előadója, támogatom, hogy csatoljuk hozzá, mint írásbeli kérdést ehhez a, a jelentéshez, ami a bizottsághoz fog irányulni, és kérjünk rá választ hogy miért támogatom, itt már nagyon sok érv elhangzott, én csak egyet emelnék ki, ugye magyar nyelvet 15 millióan beszélik szerte a világon, annak ellenére, hogy Magyarország csak egy 10 milliós ország, és több mint 5 millióan Magyarország határain kívül élnek, és ezért mindenképpen már évtizedek óta mi is azért harcolunk, hogy azok a magyarok, akik Romániában élnek, Szlovákiában élnek, Horvátországban, Szerbiában, sőt Ukrajnában is eh, használhassák az oktatásban az anyanyelvüket, és érettségizhessenek, hogy ne történjen meg az, hogy asszimilálódnak, és elveszítsék saját nyelvüket és kultúrájukat, úgyhogy én mindenképpen támogatom. Köszönöm. Thank you very much, and I especially appreciate you being... Elnök, Köszönöm, és nagyra értékelem, hogy a Kulturális Szakbizottság alelnökeként ellátogatott ide ma hozzánk. Most pedig Angelieva asszony az állandó képviseletről. Jó napot kívánok mindenkinek, elnök asszony, hölgyeim és uraim! az Európai Parlament képviselői, és Konecseva asszony, önt is üdvözlöm. Gratulálni szeretnék a petíció benyújtójának. Nagyra tör, és a Bolgár Iskolák Szövetsége is. És nagyon köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy ilyen nyitottan áll ehhez az elképzeléshez. Nagy támogatottságot láttunk itt, majd sok mindent hallottunk. Különösen ma fontos ez, amikor a soros elnökséget Bulgária látja el. Éppen itt az ideje annak, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Decemberben a csúcson az európai vezetők rámutattak arra, hogy mennyire fontos az, hogy befogadó társadalmat építsünk. Az egyik prioritása a soros elnökségnek az pont az, hogy az alapkészségeket fejlesz Ez egy nagyon fontos ajánlás, kb. tíz éve szerepel mindig napirenden, de úgy tűnik, hogy lemaradtunk valahogy, nem igazán modernizáltuk ezt a területet, és már nem sokára a végcélt elérjük. A tagállamok nagyon sokat dolgoztak ezzel kapcsolatban. A bolgár elnökség egyik elképzelése az az volt, hogy legyen egy felügyelő mechanizmus azokon a területeken, amelyek fontosak az alapkészségek megtanításához. Nyilvánvalóan az oktatásának egyik része. Készült egy tanulmány, az anyanyelv használatáról és az idegen nyelvek tanulásáról. Nem akarom megismételni azokat a szavakat, amiket már hallottunk. Nagyon erőteljes szavak voltak ebben a házban, de én úgy gondolom, hogy összefogva többet tehetnénk. Konacseva asszony azt kérte, hogy hozzunk létre egy olyan mechanizmust, amelynek keretében minden egyes tagállam tesztelhetné és elismerhetné minden egyes hivatalos nyelvet a területén az iskolarendszerben. Malinov úr is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és elég erőteljesen hallatta a hangját. Én úgy gondolom, hogy a parlament és a tanács együtt ösztönözhetné az EU-t arra, hogy az oktatás teljes potenciáját kihasználva építsünk inkluzív társadalmat, és hogy megteremtsük a hovatartozás érzését. Ehhez azonban ösztönöznünk kell a helyi hatóságokat is, és az állampolgárokat, hogy érezzék, hogy az európai identitásnak része a diverzitás is. Mindjárt befejezem, csak szeretném megjegyezni még azt, hogy a versenyképesség is nagy része ennek. A bolgár nyelvet Európában több mint 350 millióan használják világszerte, úgyhogy ez ilyen irányú erőfeszítés kereskedelmi és gazdasági haszonnal is járhat. A bolgár elnökség szívesen együttműködik önökkel ez Elnök. Blagodária, ez egy olyan szó, amit soha életemben nem ejtettem ki a számon, de most köszönöm önöknek, hogy ellátogattak ide a szakbizottságba, és hát szeretném, ha több időnk lenne, csak nincs, úgyhogy meg egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Mi megkértük a Kulturális Szakbizottságot, hogy készítsenek egy véleményt erről a témakörről, még nem kaptuk ezt meg, de a petíció nyitva maradt. Ha a kollégák egyetértenek, most elmondom, hogy én hogy képzelem, akkor a Kulturális Szakbizottságnál rámutatunk arra, hogy mi minden hangzott itt el ma. hallottuk azt, hogy tovább kellene lépéseket tennünk. Lehet, hogy lesz majd ö, egy ö, ö, szóbali kérés a plenárison, mondjuk a kulturális szakbizottsággal összefogva, ez kitűnő módja lenne annak, hogy fölhívnánk a figyelmet erre a kérdésre. Tehát a titkárság fölveszi a kapcsolatot a Kulturális Szakbizottsággal, remélem ezt támogatják most, hogy a Kulturális Szakbizottság alelnöke is itt van, ez a nagy szerencse ér minket, akkor kérem, hogy ön vigye el ezt a hírt a szakbizottságához, szükségünk van a segítségükre, együtt a két szakbizottság előmozdíthatja ezt az ügyet nagyon hatékonyan. A bizottságnak pedig köszönjük, hogy visszajeleztek, és kérem, hogy jegyezzék föl, mi hangzott el itt ma 2018 elején ez ügyben az Európai Parlamentben. Hiszen az élethosszig tanuló élethozik tartó tanulás és az alapkészségek nagyon fontosak. Úgyhogy kérem, jöjjenek majd el újra, és számoljanak be konkrét lépésekről ez ügyben. A kérelmezőnek köszönöm még egyszer, hogy ellátogatott ide, és köszönöm, hogy megosztotta ezt. Az anyanyelv. Ezt hangsúlyoznunk kell, ez az érzések és álmoknak a nyelve, és az a nyelv, ami még hallgatva is anyanyelv marad. Nagyon fontos mindenki számára, hogy legyen egy működőképes anyanyelve a magánéletében és a professzionális életében és minden egyes szakmában, és ezen a területen egységesnek kell lennünk a sokféleségben. Köszönöm, köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek, és a hallgatás beleegyezésnek veszem. Zambaszki úr, <laughs> nagyon boldog születésnapot még egyszer. So, thank you very much. Um, those who are leaving the floor can... Köszönöm szépen. Aki elhagyja a termet, kérem lassan és halkan tegye ezt. Much. Okay, so um, as you know, we missed out on petition number nine. A kilences petíciót átugrottuk, mert nem érkezett meg a kérelmező. De ha jól értem, Anita Krause most itt van. Itt van? Itt van Anita Krause? Kérem, tegye fel a kezét, ha itt van. Do you okay, hear me? sorry. Okay. Like Können okay. hören so? So, um, yeah, we're going to have the petition. Um, number 954. 9-es pont. A 0954-es petíció három aláírással német oldalról. Igen? Jó, hallják? A mikrofonom működik? Igen. Ez az európai szerződések hármas cikké illeti, ahol a munkaidő megjelenik, ami azt mondja ki, hogy az autóvezetők számára mi az az idő, amit pihenőidőként kell eltöltenünk, és hogyan jelenjen ez meg a tachográf feljegyzéseiben. Heiko Kölsch azonban megállapítja, hogy igazából a teherautós sofőrök számára a munkaidő már otthon kezdődik, 15 órát úgy kell eltölteniük, hogy igazából nem pihenik ki magukat, utána megint újra kell kezdeniük dolgozni, néha 30 óra hosszás a munkaidejük, figyelniük kell az autópályán a forgalomra, hogy lehetne ezt elérni, ez lehetetlen, ez csak is a közúti biztonság kárára mehet. A közúti közlekedés területén nagyon fontos, hogy a munkaidőt, a volán mögött töltött időt pontosan rögzítsük, minden ellenőrzéskor lehessen a tachográf alapján konkrétan látni, hogy mit tett a sofőr tegnap, mit tegnap előtt, mennyi puhan pihenőideje volt, mit várhatunk el tőlük még, képes-e arra, hogy egy ilyen járműt még vezessen. A kollégám szeretne néhány szót még hozzáfűzni. Äh, ich möchte dazu ergänzen, dass der hozzáfűznék valamit. A teherautóknak a lerakási helye ma a globalizáció időszakában egyáltalán nem esik ebbe a cég székhelyével. Nagyon sok a postaláda cég. Ez azt jelenti, hogy a teherautó az egyáltalán nem ott van, ahol a cég székhelye, hanem valahol valamilyen leállóban. Ezért ez azt jelenti, hogy a teherautó sofereknek, akárhol is laknak, feladata, hogy odaérjenek magához a teherautó fizikális parkolóhelyéhez, és utána kezdődik a 2006 per 561-es rendet 9. cikkének harmadik bekezdése szerint a munkaidő az csak konkrétan a volan mögött töltött időt kellene, hogy jelentse, miközben nem erről van szó. A német és az európai teherautó vezetőknek a tahográfban nem jelenik meg az az ideje, amíg elérnek a járművükhöz. Nem szabad, nem szabadna megkülönböztetni a munkaidőt a volán mögött töltött időtől. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, erről beszélnünk kell. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Bizottság, kérem a megjegyzéseket. Thank you very much, Chair. Um, yes, we... Köszönöm, elnök asszony. Akkor Egyetértek a bizottsággal, a bizottság részéről is, és köszönöm, hogy ellátogattak ide. Hagy mondjam el, mi a vezető idő és a pihenőidő megoszlása az 561-es rendelet alapján. A sofőrnek bármilyen munkát, akár vezetés, akár nem, az konkrétan más munkaadónál, a saját munkaadójánál, a közlekedési szektorban vagy azon kívül, be kell, hogy jegyezze ezt a munkát. Tehát ez benne van már a rendeletben. A 9-es cikk 2-es 3 os bekezdése ebben a rendeletben azt mondja, hogy a sofőrnek fel kell jegyeznie azt is, hogy a járműhöz való eljutása mekkora utazóidőt igényelt. Tehát, amikor a teherautójához eljut az az idő, meg onnan hazajut, azt is fel kell, hogy jegyezze a tahográfban. Manuálisan kell bevinni ezeket az adatokat, amikor először vezet olyan teherautót, ami 3,5 tonnát meghaladó súlyú. Nem tudom, megyek bele a technikai részletek, vagy hogy folyik ez? Ha három és fél tonnát meghaladó teherautóban utazik a sofőr, ez munkaidő. Ha ez alatti súlyú, akkor az egyéb munka, other work kategóriában kell, hogy bejegyezze ezt a tahográba. Ha nem, saját maga viszi el magát, és a kusethez, magához a vezető fülkéhez még nem fér hozzá. Akkor ezt a period of availability, az elérhetőség kategóriában kell, hogy feljegyezze a tahográfba. A 2015 ös rendelet 2015-ből az nem csak a pihenőidőről szól, hanem a munkaidőről is. Itt a working time, a munkaidő, figyelembe veszi a vezető és idejét, a driving time és az elérhetőség idejét. Egy sofőr hetente 48 óránál többet nem dolgozhat. Ez megnövelhető 60 órára hetente, akkor ha két hónap alatt nem többször, mint egyszer fordul ez elő. Tehát megkülönböztetik a rendeletek a vezetési időt, a munkaidőtől. Egyébként hagyd tegyem az, hogy az 561-es rendeletet most tekintjük át újra. A májusi mobilitási csomag keretében most van a tanács előtt és a parlament előtt ez a rendelet. És mi szeretnénk, hogy kitérjünk ennek keretében például a postafiók cégekre is. Mit tehetnék még hozzá? Két évente kapunk arról beszámolókat az országoktól, hogy az 561-es rendeletet hogy ellenőrzik. Németország mindig nagyon jól teljesít, és mindig statisztikai adatokat kapunk a tagállamoktól ez ügyben. Ezek mennyiségi adatok, de szeretnénk minőségi adatot is a közúton végrehajtott ellenőrzéseket illetően. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a közúti biztonságra vonatkozó részeket, azokat szem előtt tartjuk, és betartatjuk őket, és nem sokára a felülvizsgálásra kerül a teljes 561-es rendelet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Marlene, köszönöm, hogy kisegítette. Péter jár. Jaroszláv Valenza, aki a petícióval foglalkozott, de nem tud már itt lenni. Szeretném elmondani, hogy köszönöm a kérelmezőknek, ha jól értettem, akkor itt van egy szabályzási hiány. Én nem vagyok szakértője a közlekedési térnek. De a teherautókban van pihenőidő, van vezetési idő, munkaidő, de petíciót beadók viszont abban igazuk van, hogy nem kellene abba a hitbe ringet, ringatni magunkat, hogy van elég ideje a vezetőknek, és beszállnak nyugodtan a sofőr fülkébe. Az is lehet, hogy egész nap azért utaznak, hogy beszállhassanak a fülkébe, és akkor nem túl kipihentek. Na most erre nem vonatkozik a rendelet, úgyhogy itt van egy jogi hiány. Tehát nem frissek a vezetők, amikor beszállnak a teherautóba. Ha jól értettem a bizottságot, három és fél tonnál van a határ. De mi van az alatta levő teherautókkal? A petíciót épp ezért nyitva kellene hagyni. Ha éppen most a rendeletet átvizsgálják, átvilágítják, akkor át kellene adni az illetékes szakbizottságnak ez. A cél az, hogy működjön a rendelet, nem az, hogy utána kiabáljunk, hogy megint a helytelen cikre hivatkoztunk. Szerintem hagyjuk, nyitva vonjuk be a TRAN szakbizottságot, és vonjanak be minket abba, hogy milyen munka folyik ott. Köszönöm. Thank you very much, Peter. Mrs. Preuss. Yeah. Preuss asszony. Én a Transzak Bizottságnak tagja vagyok, tegnap volt egy meghallgatás, és Az árnyék előadónk pont erre, ezekről szólt, ezekről a pontokról. Halad a munka. Én a kérelmezőket viszont értem, és mivel koordinátor vagyok, figyelni fogok arra, hogy ez a petíció hogy megy tovább, hogy a rendeletet betartassuk. Elnök, köszönöm. Krause asszony, a kérelmező, ha szeretném megint hozzászólni, kettő perce van még. Ich werde antworten. Én fogok válaszolni. Rögtön az elején mondtam, az a baj, hogy Kelet-Európában az a probléma, hogy a postaláda cégeknél a teherautók nem ott vannak lerakva, ahol a cég székhelye van. Néha akár ezer kilométerrel odébb is lehet a teherautó. Ez elfogadhatatlan. Korábban úgy volt, hogy a spedíciós cégnek a lerakó helye az maximum 20 kilométernyire volt a lakhelytől ma tele van egész Európa, az autópálya olyan kelet-európaiakkal, akik otthonról elindultak, és akár ezer kilométert is vezethetnek ahhoz, hogy megkezdhessék a munkaidejüket. Ezt nem szabad megengedni, ezt az időt be kell iktatni a tahográfba az, hogy a tahográfban szerepel az a kététel, hogy other work, más, ezt, ezt ki kell onnan törölni. Ez konkrétan munkaidő, vezetés idő kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm mindkettőnknek, hogy eljöttek, most pedig ezt lezárom, ezt a témát. Ahogy említettem, szerintem tartsuk nyitva a petíciót, és nagyon jó ötlet, hogy a közlekedési bizottsághoz kérés céljából elküldjük. Köszönöm szépen mindannyiuknak, jó utat kívánok otthonukba, és remélem, hogy gyümölcsöző volt a látogatásuk Brüsszelben. Akkor most menjünk vissza a 11-es petíció, nem, 11-es pontra, a 0907 per 2009-es számú petícióra. A petíció benyújtói itt vannak, a Club de Donjana a Donjana Nemzeti Park állapotásának romlásáról. Javier Camacho González úr és Antonio Mayo Canadas, Hammerstein Casanova képviseletében parancsoljanak. Kérem ha lehet, röviden szóljanak, mert csak 20 percünk van. Buenas tardes. Jó napot kívánok! ...2013. júniusában, 5 évvel ezelőtt nyújtottuk be ezt a panaszt itt a bizottságba. És hálásaknak kell lennünk, hogy a bizottság érdeklődött a projekt iránt a Gaz Natural projekt iránt, hiszen Spanyolországban több ezer ö, állampolgár kéri ezt. A Donyana, a Natura 2000 hálózat területe, és itt óriási mennyiségű gázt tárolnak. Nagyon sokan feltették a kérdést, illetve ismételték meg azt, amit mi mondtunk. A szeizmikus kockázatokat nem mérték fel, nem, kérsül, nem készült tanulmány ennek hatására a vízre, úgyhogy nem tudjuk, hogy mennyire biztonságos ez a terület, ahonnan Európa a ellátmányát kapja. Nagyon fontos számunkra ez a vizes térség. A bizottságban négyszer voltunk itt, négy különböző jelentést terjesztettünk be, a spanyol ombudsmantól, a, az andalúziai ombudsmanig mentünk, aztán a geológiai és bányászati közösség, a tudományos közösség is támogatta azt az elképzelést, hogy ez nem ideális választás volt, hogy itt tárolják a gázt nincs megfelelő hatástanulmány, nem rendelkezünk megfelelő információval, hogy milyen szeizmikus kockázatot jelent ez, illetve mennyire ö, lenne hatása a vízre. Négy projektről van szó. Tudjánál nem megfelelően kezelték a talaj vizsgálat kérdését sem. Majd meglátjuk, milyen következményei lesznek ennek a projektnek, lehet, hogy visszafordíthatatlan. Aztán januárban jelent meg a spanyol sajtóban erről is ö, cikk, amelyről nem tudott a közvélemény, nevezetesen hogy az egyik ilyen tér esetleg a víz alá kerülhet, hogyha elárasztja a víz. Úgyhogy azonnal le kellene állítani a Marismas Occidental projektet. A biodiverzitás védelme, a természetes örökség és természeti kincsekre vonatkozó törvényeket kellene figyelembe venni. Több millióan támogatnak minket Spanyolországban, az Európai Unióban, amikor a petíciós bizottsághoz fordulunk, és felkérjük, hogy lépjen közbe a spanyol kormánynál, amely a Gas Natural nevű céget támogatja, amely ezt a projektet képviseli. Úgyhogy kérjük, azonnal állítsák le ezt a projektet, a Marismas Occidentált. Ezen kívül szeretnénk, hogyha négy projektet közösen értékelnék, de a négy projektet felosztották négy különböző részre, és csak így értékelték a szeizmikus hatást, a földrengés veszélyt. Az Európai Parlamentnek pedig meg kell értenie ennek a projektnek a veszélyeit. Meg kell gyűjteni az információt a helyiektől is, az önkormányzatoktól, a tudósoktól. Nagy az önök felelőssége, mert ez egy egyedi természeti közeg, meg kell állítanunk ezt a projektet, a gáztárolást, ez halálos lehet Tonyánnál területére. A fenntarthatóságnak kell győznie az egoista, spekulációs projektekkel szemben, hiszen a jövő generációja rendkívül hálás lesz ezért. Köszönöm szépen, köszönöm szépen már csak 10, maximum 15 percünk van, úgyhogy először a bizottságnak adunk szót, hogy nagyon röviden szóljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy a bizottság egyetért a petíciót benyújtók véleményével, osztja a gájaikat, szeretnénk mi is védeni Donjánát. Hiszen ez természeti parkban található, és több régió ö, találkozási pontjában, amelyek a Natura 2000 ter- területéhez, hálózatához tartoznak. Először is a természetes élőhelyek mennek mentek tönkre, vagy mennek tönkre, mert a természetes vizek felhasználására nagyobb nyomás nehezedik. Védeni kell a lakosokat. A vízes élőhelyekre nehezedő nyomással szemben. Az Európai Bizottságnak oda kell figyelnie a, azokra, akik megsértik a természetes élőhelyek, a madárvédelmi irányelvben foglaltakat, hiszen óriási mennyiségű dokumentációt kaptunk mind a petíciót benyújtóktól, mind a spanyol hatóságoktól ebben a témában. Úgyhogy alapvetően ami a gáz kitermelést, tárolást illeti, amire utalt a petíciót benyújtója, ebben a konkrét esetben a bizottság a petíciók, a benyújtott petíciók alapján kezdte a vizsgálatot. vizsgáljuk, hogy a spanyol hatóságok helyesen alkalmazzák-e a környezetvédelemre vonatkozó európai törvényeket, jogszabályokat. A bizottság csak ezen a szinten léphet fel. Ami a konklóziainkat illeti, négy projektről van szó, amelyek különböző környezetvédelmi tanulmány tárgyát képezték. Itt nincs törvénysértés, ugyanis a kumulatív hatást kell ennek értelmében figyelembe venni a projektek vonatkozásában. Nem arról van szó, hogy közös értékelést kell a négy projektről készíteni. Nos, ami ezeket az értékeléseket illeti, olyan információt szereztünk, amelynek értelmében volt egy pozitív hatástanulmány, és a bizottság úgy ítélte meg, hogy mind a módszer, mind a az egyéb területeken, amelyeket már kritizáltak a petíciók benyújtók, illetve más intézmények is, tulajdonképpen azt eredményezte, hogy ez volt a legjobb módszer. A hatás tanulmányok készítése során az irányelven létező mechanizmusokat kell felhasználni, melyeknek értelmében tagállami döntésnek kell születnie. A petíciós bizottságban azt tapasztaltuk, hogy a közelmúltban az andalúz kormány felhívással élt, hogy vizsgálják felül az eddig elkészített négy hatástanulmányt. A bizottság nem szándékozik párhuzamos vizsgálatot végezni, tehát pillanatilag a bizottság nem léphet fel az eset kivizsgálása érdekében azon túl, amit már eddig is megtett. Köszönöm a petíciót, benyújtottók szóltak, a bizottság is, az andalúz ombudsman is jelen van. Maximum két percben szeretnék önnek szót adni, parancsoljon. Buenos días, señoras y señores. Comparezco ante ustedes respondiendo a la invitación que se me ha cursado por parte. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívásukat, hogy részt vegyek ezen az ülésen egy olyan témában, amely sokakat érint. Az egyik kockázat ezen az különleges területen az, hogy a Donyánai területen gázvezetéket építenek. Nagyon aggasztja ez az állampolgárokat, a környezetvédelmisek is felléptek, a tudósok. Hölgyeim és uraim, az rendelkezésünkre álló információ alapján a Donyánai gázvezeték egyszerűen nem kompatibilis a, az óvatosság elveivel, a természet védelmével Donyánával. Úgyhogy a közösségi jogszabályoknak nem feleltek meg. Az andalúziai kormány környezetvédelmi osztálya a spanyol kutatóintézet négy tanulmányt készített, de szükség lenne a szinergiákat is megvizsgálni, hogy a természetes élőhelyekre, az ott éri, élő érintett fajokra milyen hatással lenne ez a projekt. Másodszorban Környezetvédelmi és hatástanulmány is készült, tehát a hat jelentés alapján nem mutattak rá arra, hogy milyen hatása lesz annak, hogyha a gázt a föld alá ö, vezetik. Lehet ennek következménye földrengés is. Kellett volna ezzel is foglalkozni a hatástanulmánynak. A pozitív eredmény ellenére ugyanilyen problémával kellett szembenézni a platformnak. Úgyhogy akkoriban a spanyol kormánynak le kellett mondania erről, pontosan azért, mert fenyegetett a földrengések veszélye. Ez a projekt egyáltalán nem ideális megoldás. A gáz, a földgáz kitermelés, tárolás és szállítás szempontjából Donyánában. Először is a geodinamikai modell annyira összetett, elnök, néhány perc múlva nincs tolmácsolás, és nagyon sokan szeretnének hozzászólni, elnézését kérem. Nagyon köszönöm, hogy elmondta, amit eddig elmondott, ezt összegezném, és a koordinátorok döntöttek, hogy az önök vonatkozásában kedveződött. Marcellesi, Aguilera Gracia, Garcia Istugaiz, Benito, López, one minute each. Mindenki egy percet kap, szolidával kezdődik, tessék. Köszönöm, egy percben nagyon gyorsan. Meg vagyok lepve a bizottság válaszával. Ezt a petíciót vittük önök elé, és a bizottság azt mondta, nincs jogsértés, vagy legalábbis úgy tűnik, és nem indul be a folyamat. Meg vagyok lepve. Arra szólította fel az andalúziaiakat, hogy menjenek bíróságra. Hát ez egyszerűen meglepő. A spanyol kormánynak kellene írniuk, mert európai törvényeket sértenek. Tehát le kell állítani ezt a földgázvezeték építést. Nem kell jogi eljárást lefolytatni. Ha a minisztérium nem lép, a bizottságnak jogában áll a bírósághoz fordulni. Ne fordítsanak hátat ennek az esetnek. E, így volt ez már az elején is, az andalúziai huntával kapcsolatban. Csak így lehet leállítani a négy projektből azt a hármat, amely még nem indult be, az egész eljárást. Köszönöm, Miranda asszony. Köszönöm a szót. Nagyon helyes, hogy beadták ezt a petíciót. És ahogy ezt elmondták, a petíció, benyújtói is, öt éve folyik ez a folyamat. De mi történt? A bizottság hogy mondhat ilyet? Hogy mondhatja azt, hogy forduljunk a bírósághoz, amikor az ombudsman is támogatja a petíciót, benyújtott? Hogy ezt a bíróságra akarják velünk vitetni, ez nem monitorozása az európai jogszabályoknak. Szavaztunk róla. És emlékeztetnénk arra, hogy Donyánában ba el fogunk látogatni, a koordinátorok ülésén erről szavaztunk is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Márhérezi úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Meg vagyok lepve a bizottság válaszán. Azt mondják, hogy fordulunk a bírósághoz beindították a törvényszértési eljárást, és most azt mondják az állampolgároknak, hogy menjenek a bíróságra. Mi itt jóváltunk egyfajta politikát, és a petíciós bizottság azt mondta, ez nem lehetséges. Úgyhogy a bizottság elveszíti a szava hihetőségét, ha így jár el, mert ez nagyon fontos dolog. Olyan mély a válság Európában, hogy a bizottságnak tényleg nem ártana a, a képét javítani. Volt egy hasonló eset Spanyolországban, a Castor eset, hogy egy bizottság lépjen fel. Itt az egész Európai Unió örökségéről van szó. És Deleria úr szeretne még hozzászólni, a petíció egyik benyújtója, és szeretnénk neki egy percet adni, mert olyan régen foglalkozik ezzel. Szeretnék mindenkinek egy órát adni, de nem lehet, mert nem lesz tolmácsás. Agiara Garcia asszony. One minute, please. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm, eh, elnök asszony. Engem nagyon meglepett az, amit az Európai Bizottság mondott, de úgy látom, hogy a többi kollega is meglepett. Nem jó jel. Kereton kollégával egyetértek, aki azt mondta, hogy az andalúziai regionális kormány küldött egy levelet. A regionális kormány megpróbált ezzel a kérdéssel foglalkozni. A, a problémát egyébként a spanyol központi kormány okozta. Egyébként most utalnék arra, hogy az andalúziai helyi kormány meghívta a, ezt a bizottságot, hogy látogasson el oda. Nagyon rossz projektről van szó, nagyon rossz elképzelésekről a Donyánai Nemzeti Parkban. És eh, ahogy azt már itt a kollégák mondták, eh, mindenki elutasítja ott a környéken. Eh, védjük meg Donjánát. Köszönjük. És Iturgáis miniszter kap most szót. Köszönöm. A petíció benyújtója arról beszélt, hogy a kormány egy konkrét céget támogat. Valójában a közjót kell, hogy támogassa a kormány. Elvégezte a hatástanulmányokat, elvégeztette, ahogy ezt az európai jogszabályok kérik. Tehát nem meglepő az, amit az Európai Bizottság mondott. Figyelemmel kell lenni az összes eljárásra, ami megtörtént Andalúziában. Alapvetően itt most egy visszalépés történt, Nyilván érdemes megkérdezni őket az egyes projektekről, hogy melyeket támogatják egyáltalán. Ugyanakkor, mint ahogy mondtam, visszalépés történt. A spanyol bányaintézet, illetve a velük együtt dolgozó szervezetek július 17-én eh, erről Erről volt szó egyébként az ABC nevű spanyol újságban, e, és ott szó volt az eljárásokról, a hatástanulmányról, sőt a bírósági eljárásokról is. Köszönöm szépen, az elnök megszakítja a hozzászólást. Sajnos itt most már kicsit hosszasan húzódik ez a téma, Benito úr. Köszönöm. Eh, Köszönöm mindenkinek, eh, aki itt megszólalt. Adatokra, további adatokra azt hiszem nincs szükség Donyára vonatkozásában. Elég lenne oda ellátogatni és megnézni a helyzetet, és akkor mindenki megértené, hogy eh, milyen fontos ez a terület. Ez az UNESCO világörökségének része, nem csak azért, mert szép, hanem mert nagyon fontos nagyon fontos természeti terület, ahol nagyon sok madárfaj és egyéb eh, faj él, gazdasági szempontból is eh, nagyon fontos része Európának. Nagyon komoly kockázata lenne annak, hogyha nem csinálnánk vissza azt, ami eddig történt, és nem, tennénk, nem hoznánk most döntéseket. Alapvetően az elővigyázatossági elvről van itt szó, a jogszabály ezt kimondja, a spanyol kormány mindezt eh, eh, figyelmen kívül hagyja, az Európai Bizottság helyesen tenné, hogyha a spanyol kormányt eh, kérdőre vonná, és azt kérnék tő, megkérnék tőlük, hogy a kockázatokat mérjék fel tisztességesen. López Bermejo az utolsó. Köszönöm. Én is csak nagyon gyorsan. Két dologgal foglalkoznék. Először is eh, két dologra térnék ki. Először is támogatni akarom a petíció begyújtóit a kéréseikben, panaszaikban. Eh, teljesen nyilvánvaló, hogy azt kell tenni, amit ők kérnek. Néhány felvetés itt elhangzott, amelyekre válaszolnék. Igen, egy eh, gáz kitermelő céget támogattak a közérdekkel szemben, Alapvetően itt spekulatív feltárás történt. Az Európai Parlament ezt a területet egy védett területnek tekinti. Éppen ezért nem fogadjuk ezt el, hogy azt mondják, hogy nem volt elfogultság, volt elfogultság védték ezt a spekulatív vállalatot, ennek az érdekeit. Nagyon örülünk annak, hogy az andalusz hatóságok a társadalmi nyomás hatására változtattak az álláspontjukon. Az Európai Bizottság pedig ne hozzon fel mentségeket, hanem fagyassza be ezt a projektet, és kérje azt, követelje azt, hogy a környezetvédelmi szabályokat tartsák be. Köszönöm, most pedig megadom a szót Hammerstein Kasanova úrnak. Egy percet beszélhet, addig még lesz tolmácsolás is. Köszönöm. Aurelio González Perez nevében vagyok itt, és néhány információt adnék a szervezet nevében. 2013-ban már jártunk itt a bizottságunk részéről, és már akkor történtek dolgok ezen a mocsaros, mocsaros területen. Három cégről van szó, gázkitermelést akarnak folytatni, teljesen érzéketlenek a környezetvédelemre, hanyag módon járnak el, erre rámutatott már az andalúziai helyi kormány, és a bizottságnak mindezt le kellene állítania, ugyanis nagyon komoly károk érik a nemzeti parkot, azzal, hogy csővezetéket fektetnek le, tározókat építenek, illetve maga a kitermelés is kárt okoz. A mi, a mi, mi, mi egyesületünk mindig azt mondta, hogy a Donyán a Donyána területén történő ipari tevékenység elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság rengeteg anyagot kapott, 2013 óta kapja az anyagokat, dokumentumokat, de egészében még soha nem vizsgálta meg. A spanyol hatóságok bűntársak abban, hogy a Donyánai Nemzeti Park az olajipar, az olajlobbi játszóterévé vált. Köszönöm, örülök, hogy hogy befejezzük lassan. Arról tájékoztatom önöket örömmel, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az év második felében ez a bizottság tényfeltáró útra indul. Meglátogatjuk ezt a nemzeti parkot, azt gondolom, hogy ez nagyon aktuális. Megvizsgáljuk ezeket az ipari létesítményeket, és a petíció benyújtóinak is eh, tájékoztatást küldünk, és ott találkozhatunk az önök területén. Nem kell utazniuk, úgy fogunk találkozni, mi fogunk önökhöz utazni, ott fogunk találkozni. Tehát nagy megtiszteltetés számomra, hogy azt mondhatom önöknek, hogy a petíciót nyitva hagyjuk. További magyarázatokat kérünk az Európai Bizottságtól írásban. Kiegészítendő mindazt, amit itt már elmondtak szóban, tehát mindezt írásban kérjük és küldünk levelet az andalúzai önkormányzatnak, helyi regionális kormánynak. Arra kérjük őket, hogy mindent tegyenek meg kifejezzük a, az aggodalmunkat a talajvíz állapota miatt, illetve amiatt, hogy az öntözött területek is veszélybe kerülnek. Merdian Ambiente polgármesterének is küldünk egy levelet, amelyben arra kérjük, hogy a szeizmikus veszélyt tárják fel. Azt hiszem, hogy ennél többet jelenleg nem tehetünk. Természetesen mindezt eh, továbbra is fontosnak fogjuk tekinteni, és figyelemmel kísérjük. Mindenkinek biztonságos utat kívánok hazafelé, és legközelebb ott találkozunk Öröknél Andalúziában. Most mindenkinek jó étvágyat, 2.30-kor találkozunk.